Muchísimas gracias a todos. Köszönöm szépen. Ok, let's start. Empezamos por el punto... Kezdjük akkor. A 18-as napi rendi pont. Elnézést. Hogyha valaki nem akar itt maradni, kérem, hogy most hagyja el a termet, de nekünk el kell kezdeni a munkánkat, és a petíció benyújtója már várja, hogy megkezdjük a munkát. Köszönöm. A 18-as pont. 38 per 2019 LB román állampolgár az IB diszkriminációjával kapcsolatban, a Romániában élő vásárlókkal kapcsolatban. A petíció benyújtója interneten követi ezt az ülést. Batista képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ezen petíció arról szól, hogy az IB megkülönbözteti a Romániában élő vásárlókat, a bizottság már kapott tájékoztatást, és úgy válaszolt, hogy szerintünk nincsen közvetlen jogsértés ebben az esetben, mivel nincsen kötelező kiszállítás a jelenleg érvényben lévő geoblocking rendelet érvényében, úgyhogy azt javasoljuk, hogy a fogyasztóvédelmi hatósággal vegye fel a kapcsolatot a petíció benyújtója, hogy ott van-e bármilyen érvényessége a rendeletnek, vagy annak bizonyos elemeinek. Érdekes lehet tudni önöknek azt, hogy az EU kötelezővé teszi a rendelet monitorozását, és jelentést kell készítenünk nekünk a bizottságnak március végéig. Most ezt a határidőt próbáljuk tartani, és elkészíteni ezt a jelentést, és van egy munkadokumentum, amelyben elmagyarázzuk, hogy a rendeletet mostanáig hogyan alkalmazzák, milyen tapasztalataink vannak vele, mióta 2018. december 3-ától az érvényben van. És megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a rendelet hatáján változtassunk. Eredetileg azzal kellett foglalkoznunk, hogy a rendeletet kibővítsük-e a vizuális és más szektorokra is. Jelenleg ezekre a rendelet nem vonatkozik. Ami a kiszállítás lehetőségét illeti, ezzel mi első körben nem foglalkoztunk, de természetesen van lehetőség a geoblocking rendelet érvényében arra, hogy felülvizsgáljuk a rendelkezéseket, és lehet, hogy később majd ezen is elgondolkozhatunk, de egyelőre egyértelműnek tartjuk azt, hogy a geoblocking rendelet önmagában nem teszi kötelezővé azt az eladó számára, hogy minden országba szállítson, tehát ez saját döntése, és mi nem tehetjük kötelezővé az eladó számára, hogy Romániába is szállítson. Még nem kaptunk választ ezen eszmecserét követően, és nem kaptunk tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a petíció benyújtója felvette a kapcsolatot a nemzeti hatósággal, illetékes hatósággal. Valójában ők, az ő kompetenciájuk, hogy a rendelet végrehajtását garantálják, és az érvényben lévő jogalkotást kell alkalmazniuk. Időközben Románia elfogadott egy törvényt, Elég lassan történt ez meg, de most kaptuk a tájékoztatást arról, hogy ezt a törvényt bevezették. Tehát a nyomás, amelyet a bizottság gyakorolt arra, hogy a rendeletet Románia végrehajtsa, ez úgy tűnik, hogy eredményes volt, és van egy illetékes hatóság, amely dönthet a kérdésben. És egy további változás az, hogy az új CPC rendeletben, amelyet már szintén bevezettünk, a múlthoz képest ez, ez újdonság, abban további olyan elemek vannak, amelyek segítenek a fogyasztónak abban, hogy a geoblocking ellen védjék magukat, annak ellenére, hogy valószínűleg ebben az esetben ez nem lesz megoldás a petíció benyújtója számára. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Még valaki? Péter. Mindenképpen itt két különböző dologról kell beszélni, ami az internetes felhasználást illeti, bizonyos fogyasztókat egyszerűen kizárnak lehetőségekből. A digitális világ és az analóg világ között különbségek vannak. Az Európai Unióban mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy vásároljon. Hogyha én Finnországban szeretnék, vagy mondjuk a északi sarkörön túl autót venni, akkor erre van lehetőség. Persze a kérdés az az, hogy hogyan jut el hozzám ez az autó. Az analóg világban akkor vagy saját magamnak kell érte mennem, vagy pedig nekem kell kifizetni a szállítási költségeket. És itt éppen ezért két különböző dologról beszélünk. Tehát ez nem diszkrimináció önmagában, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy nekem kell az autóért érte mennem, vagy hogyha nekem kell kifizetnem a szállítási költségeket. A múltban ezért így aztán gyakorlatilag mégiscsak kizártak fogyasztókat bizonyos lehetőségekben. Ez most már nem így van. A kérdés viszont az, hogy egyrészt érdekel engem ez az opció, és hogy hogyan jut el hozzám a termék. Lehet, hogy még egy pár hetet várhatnánk és nyitva hagyhatnánk a petíciót, és akkor pár hét múlva tudunk végleges választ adni, de az azért érzésem, hogy jó irányba mennek a dolgok, és jogilag egyértelmű helyzetet tudunk kialakítani és választ adni arra, hogy nincsen diszkrimináció. A bizottság is észlelte, hogy nagyon sok előrelépés történt a geoblocking tekintetében, és abban, hogy a belső piacot megnyissuk az internetes vásárlás felé. De ami a végrehajtást illeti, hát ott még nagyon sokat kell tennünk. Egyértelmű, hogy a petíció benyújtója a rendeletre hivatkozik, és ezzel kapcsolatban az illetékes nemzeti hatósághoz kell fordulnia. Úgy tűnik, hogy a jogait megsértették, és szerintem megfelelő, hogyha nyitva hagyjuk ezt a petíciót. A bizottság is azt mondta, hogy a rendeletet tovább kell vizsgálnunk ahhoz, hogy felmérjük, hogy a fogyasztóinknak több jogot tud-e garantálni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Románul fogok hozzászólni röviden. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdésről van itt szó. A petíció benyújtója által felvetett kérdés nagyon fontos, és ö, globálisan kell megközelíteni. Nem csak az IB-ről van itt szó. Tudnunk kell, hogy ezen internetes kereskedők valóban diszkriminálnak néha román vagy más tagállamban élő állampolgárokkal kapcsolatban. Ezért azt gondolom, hogy részletesebben meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, mégpedig struktúráltabb módon. Hiszen nem tudjuk elfogadni azt, hogy az Európai Unió elfogadja azt, hogy bizonyos tagállamokat diszkriminálnak, miközben közös európai piacról beszélünk. És ha már ennél a témánál járunk, kérném a bizottságot, hogy próbáljon még többet tenni azért, hogy az ilyen jellegű diszkriminációt el lehessen kerülni. Romániában például tudjuk, hogy sok polgárnak kell különböző külföldi fizetési eszközöket használniuk, azért, mert a román hitelkártyákat nem fogadják el bizonyos vásárlások során, internetes vásárlásoknál. Ezért szeretném, hogyha ezt figyelembe vennék, és természetesen támogatom a kollégákat abban, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm. Kiváló. Köszönöm. Nos, miután meghallgattuk a bizottságot és a szakbizottság tagjait is, a javaslat az, hogy nyitva hagyjuk ezt a petíciót, megvárjuk, hogy a bizottság a márciusi jelentését megírja, és utána ö, ismét elemezzük. Köszönöm. Tehát a következő napi rendi pont az a 1167 per 2018-as petíció Demetrios Paikopoulos görög állampolgár részéről a Huawei termékek forgalmazása Görögországban és az EU-ban, és általában a távközlési eszközök biztonsága és a kém termékek felszabolása tekintetében. A petíció benyújtója nincsen itt, úgyhogy Dominico de Ferrara-nak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm hogy a bizottság lehetőséget arra, hogy választ adjon. Ma szeretnék friss információkkal szolgálni azzal kapcsolatban, hogy mióta a bizottsági írásos választ megadtuk, azóta mik történtek. A bizottság továbbra is fontosnak tartja és vállalja, hogy kiegyensúlyozott szabályozási keretet biztosítson a vállalatok és a piaci szereplők részére, hogy szabadon élvezzék a belső piac előnyeit. A bizottság folyamatosan együttműködik a tagállamokkal, és azon van, hogy ezen vállalatok megfeleljenek minden Európai Uniós jogi keretnek, és különösen odafigyel a biztonsággal és az adatok személyes, személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben. Ami a konkrét távközlési eszközöket illeti, a bizottság szorosan odafigyel arra, hogy a tagállamok hogyan vezetik be a következő generációs hálózati összeköttetési 5G-s rendelkezéseket tagállami szinten, és ami az ajánlásokat illeti, tavaly március 26-án bevezettünk egy jogi aktust, amely egy európai eljárást vezet be a kockázatok felmérésére és arra, hogy az 5G hálózatok biztonságát hogyan lehet garantálni. Miután az ajánlások, ezen ajánlások megszülettek, a tagállamok a bizottsággal és az enészával közösen egyből létrehoztak egy munkafolyamatot az együttműködés keretében, és ebben tiszteletben tartják az ajánlásokat. A tagállamok önkéntesen vállalták azt, hogy vezető szerepet döltsenek be ezen ajánlások végrehajtásában, és több komoly mérföldkövet már sikerült elérni. Egyrészt, ami az ajánlásokban azt az elvárást illeti, hogy nemzeti kockázat elemzést készítsenek 2019 nyaráig. Nagy örömmel láttuk azt, hogy minden tagállam ezt elkészítette, és ezen nemzeti kockázatelemzések alapján október 9-én az együttműködési csoport nemzeti tagjai, a bizottság és az ENISA közösen publikáltak egy EU koordinált kockázatelemzést. Ezen kockázatelemzés megvizsgálja, hogy mik a fő pozitívumok, mik a fő fenyegetések, mik a fő technikai és nem technikai öm, sérülékeny pontok az 5G hálózatokban, és 5 kockázati szenáriót vagy forgatókönyvet is leírez. Ami a fő eredményeket illeti, nos a fő 5G-s biztonsági kihívások a következőek. Ezek leginkább az új innovatív technológiákból adódnak, a különböző szoftveres berendezésekből vagy megoldásokból adódódnak, amelyek újak a 4G-hez képest. Nagyon fontos szerepe van a szolgáltatóknak az 5G hálózatok kialakításában és működtetésében. Ezek voltak tehát eddig a legfőbb, legfőbb elemek. A következő lépések az, hogy a tagállamoknak a bizottsággal közösen kell egy eszköztárat létrehozni, a bevezetendő intézkedésekre vonatkozóan. Ez a közeljövőben fog megszületni, ezen eszköztár. És az egyik fő intézkedés, amelyet a bizottság ajánlása is tartalmaz, az egy tanúsítvány. Van egy erre szánt eszközünk, amelyel egy európai rendszert tudunk javasolni a kiberbiztonsági tanúsítványra. A kiberbiztonsági jogi anyag tavaly júniusban lépett érvénybe, és az érintett felekkel most vizsgáljuk azt, hogy milyen lehetséges kapcsolatok vannak, és hogyan lehet a tanúsítványt, mint eszközt így felhasználni arra, hogy a távközlési eszközök megfelelően biztonságosak legyenek, és egyéb lehetőségeken is gondolkozunk. Köszönöm. Gracias. Ahora la palabra. Nagyon köszönöm. Most pedig a szakbizottság tagjai a szó. Szelive úr, teljesen egyetértek a bizottsággal. Hogyha van egy társ, van egy vállalat, amely szeretne a belső piacon jelen lenni, akkor jogai és kötelezettségei is vannak. Nekünk pedig meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az állam, hogy a polgárainkat védik, főleg, hogyha felmerülnek adatvédelmi aggályok. Először is szerintem ezt a petíciót nyitva kellene hagyni, és szeretném azt is kérni a bizottságtól, hogy mondják el, hogy a távközlési szolgáltatások 5G területén az egyes tagállamok hogyan is kezelték az újonnan érkező cégeket. Nagyon köszönöm. Én is nagyon köszönöm, kedves elnök asszony. A néppárt részéről mi azt gondoljuk, hogy le kellene zárni ezt a petíciót. Elfogadjuk a bizottságnak az értékelését, és azt gondoljuk, hogy a Huawei-nek az EU-s piachoz való hozzáférése és az 5G távközlésnek a fejleszt fejlődése rendkívül fontos téma. Látható, hogy az 5G az Egyesült Államokból kezd begyűrűzni, és persze az Egyesült Államokban mindenki nagyon nagy figyelmet szentel ennek a témának. Ami a petíciót illeti, már most tettünk lépéseket, és ez a, ezt az ügyet szerintem már most le lehetne zárni, és ez lenne a legjobb megoldás. Köszönöm. Köszönöm. Vosotros, o sea... Köszönöm. Most, hogy a petíció benyújtója nincs itt, de a képviselők elmondták a véleményüket, megpróbálok kiegyensúlyozott döntést javasolni. A néppárt azt kéri, hogy zárjuk le, az SND azt, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, más frakció képviselői pedig nem szólaltak fel. A bizottságnak a javaslata az, hogy zárjuk le ezt a petíciót, ugyanis mm, a bizottság a távközlési szolgáltatók esetén mindenkinek egyenlő versenyfeltételeket szeretne nyújtani. A javaslatom tehát az, hogy zárjuk le ezt a petíciót, ugyanis egyértelműen látható, hogy a bizottság elkötelezett és aktív ebben a témában. Látható, hogy a bizottság számára a kiberbiztonság megtartása és a távközlési szolgáltatóknak az EU-n belüli egyenlő versenyfeltételének megteremtése alapvető fontosságú. Ezzel tehát ezt lezárjuk, és folytassuk, folytassuk az, a 20-as napi rendi ponttal, 1151 per 2018-as petíció Holger Wagner német állampolgár nyújtotta be. A témája az elektromágneses mezők dokumentált egészségügyi kockázatainak független tudományos felülvizsgálatáról és az 5G hálózat bevezetésének elhalasztásáról szól. A petíció benyújtója nincs itt, így megadnám a szót Franz Kárher úrnak, aki a bizottság egészségügyi főigazgatóságától érkezett. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és összefoglalhatom ezen alkalomból a bizottságnak az álláspontját. Először is szeretném elmondani, hogy a Lisszaboni szerződés nem ad semmiféle lehetőséget a bizottságnak arra, hogy elektronikus mágneses mezőknek való kitettség csökkentése céljából jogszabályokat fogadjon el. A tanácsnak van is egy ajánlása ebben a témában, viszont ez az ajánlás nem kötelező érvényű a tagállamok számára. Mindazonáltal a végrehajtási jelentések vannak a témában, és a végrehajtási jelentésekből meg mm, tudtuk, hogy a tagállamok alkalmazzák a korlátozásokat, és vannak olyan tagállamok, ahol a korlátozások tízszer alacsonyabbak, mint ami az EU-s ajánlásban szerepel. Ennek az ajánlásnak mi is az alapja? A, ennek az ajánlásnak az alapja a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárvédelmi Bizottságnak az ajánlása. Ez a bizottság jelenleg konzultációt, 2018-ban konzultációt folytatott, és úgy tudjuk, hogy a bizottságnak, tehát ennek a nem ionizáló sugárvédelmi bizottságnak az új iránymutatásait nem sokára meg is fogják jelentetni amint ezek az új iránymutatások mindenki számára elérhetőek lesznek, az Európai Bizottság eh, át fogja vizsgálni a helyzetet, és kettő forgatókönyvet tudunk elő, elképzelni. Először is a környezetvédelmi és eh, egészségügyi Um, témákkal foglalkozó bizottságot felkérjük, ezt már meg is történt korábban is, őket is felkérjük, illetve lehet, hogy a tudományos bizottságot is, hogy mondjanak véleményt. Ezek olyan szervezetek, amelyek Európa szerte több száz tudományos szervezetet képviselnek. Ez az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága, egy olyan bizottság, amely többféle, több véleményt is kiadott már ebben a témában, 2015-ben például, és három fő következtetést fogalmaz meg ez a egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága. A a tanácsnak először is az ajánlásai még mindig validak, és megfelelőképpen védik Európa szerte az eh, EU-s állampolgárok egészségügyi helyzetét. Viszont olyan következtetést is, következtetés is született, mely szerint eh, több eh, jó minőségű tudományra van szükség, tanulmányra van szükség. Ebben a petícióban egyfajta vádlást, vádolást is láthattunk, amelynek a keretében a petíció benyújtója azt mondja, hogy az Egészségügyi Kockázatok Tudományos Bizottsága elfogult, és a tudomá- ennek a tudományos bizottságnak a véleményének az összeállítóit úgy válogatták ki, hogy jó tanulmányt írjanak. Ehhez mondanám, hogy a, ennek a tudományos bizottságnak a tagjait alapos, szigorú kritériumok alapján választották ki, figyelvén az esetleges összeegyezhetetlenség elkerülésére. Az európai hatóságok szerint jó, megfelelő szakemberek kerültek be a bizottság, ennek a tudományos bizottságnak a véleményét készítők körébe. Az iránymutatások között és a tanácsi ajánlások között azt láthatjuk, hogy az óvatosság elve mindent áthat, ugyanis a munkavállalókat is tízszeresen túlvédjük, a polgárokat is ötvenszeresen túlvédjük, tehát a kitettségi limiteket, korlátokat úgy határoztuk meg, hogy a jelenlegi ö, tudományos ö, ö, eredmények alapján akár még az 50-szeres kitettség sem lenne káros. Az új 5G technológia hasonló frekvenciákat használ, mint a 4G frekvencia, tehát körülbelül ugyanazokat a frekvenciákat használják, ebben tehát az iránymutatások tekintetében nincs újdonság aztán ezek, a, aztán ezek az új technológiák, amelyeket használni fognak az 5G során, ezeket is ezeket csak akkor kell használni, amikor éppen adatátvitel történik, tehát ennek az új 5G technológiának vannak olyan alkotó elemei, amelyek nem működnek állandóan, csak akkor, amikor adat átvitelre van szükség. Aztán arra is vannak bizonyítékaink, mely szerint a teszt időszak alatt a tesztben résztvevő emberek a kitettségi limit 1%-ában voltak csak kitéve az 5G hálózatnak. Aztán a WHO azt is a tudomásunkra hozta, hogy a mobiltelefonok, amelyek a kitettséget okozzák, azzal, hogy üzeneteket küldünk, vagy adatokat küldünk a, a telefonunkkal, ezt mi felhasználóként tudjuk kontrollálni. Végül, de nem utolsó sorban azt sem szabad elfelejteni, hogy milyen előnyei lehetnek az 5G technológia hálózat alkalmazásától. Például az orvos technológiai eszközök, mesterséges intelligencia területén nagy előnyei vannak az 5G-nek. Az Európai Bizottság azt gondolja, hogy az Egészségügyi Kockázatok Tudományos Bizottságának a tanulmánya nem elfogult, pártatlan tanulmány. Az Európai Bizottság azt is gondolja, és pont ezt kéri a petíció benyújtója, hogy az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel fogja követni az elérhető tudományos adatokat. Nagyon köszönöm. Inte úr, nagyon Köszönöm, magyarul szeretném folytatni. Ja, óvatosak kell lennünk ezekben a kérdésekben, hiszen a technológia fejlődése az elmúlt években azért rohamos, és mindenképpen tekintettel kell lennünk a környezetre és a, az emberi életre gyakorolt hatásaival Természetesen nem az a célja a petíciónak sem, hogy a, az 5G technológiának a hasznosságát vagy a technikai paraméterek szükségességét vitassa, csupán fölvet egy egészségügyi, közegészségügyi kérdést, és mi ennek megfelelően kell erre a petícióra tekintsünk. Köszönöm a, a bizottság képviselőjének a magyarázatait, amelyeket az eddigi tudományos vizsgálatokból szereztek. Mindenképpen azt kell látnunk, hogy miután ezek az 5G hálózatok üzembe helyezésre kerülnek, azután derül ki, hogy konkrétan milyen a, a az emberi egészségre gyakorolt hat, hatásuk. Tehát itt lássuk a folyamatot, az, hogy most van egy előkészítő időszak, majd a, a technika gyakorlativá válik, elkezd működni, és nekünk akkor kell majd alaposan megnéznünk, amikor már ezt a technológiát üzembe helyeztük. Tehát a, a petíciossal egyetértve én azt gondolom, hogy ennek a, az, egészség, az egészségügyre gyakorolt hatást tekintsük egy folyamatnak, és mondjuk azt, hogy ez fontos számunkra, tartsuk nyitva ezt a kérdést, hiszen bejöhetnek új kutatási adatok, és amint említette a bizottság képviselő is, készülnek még azzal, hogy kibővítik a az eddigi álláspontot, úgyhogy a bizottság részéről, tehát a petíciós bizottság részéről szerintem annak volna igazából haszna petíciós számára, meg az aggódó polgárok számára, ha ezt egyelőre nyitva tartanánk ezt a kérdést. Köszönöm. Señor Saliba. Saliba úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, amiért ilyen részletes prezentációval, válaszsal szolgáltak. Nagyon köszönöm, hogy bemutatták, hogy az egészségügyi tudományos tanulmányok mit is mutatnak. Az, e- az, ellen, az polgároknak az egészsége rendkívül fontos számunkra, éppen ezért a tanulmányoknak, a tudományos tanulmányoknak, a kutatásoknak a pártatlansága rendkívül fontos. Két, nincs kétségünk, ahogyan az Európai Ombudsman is megerősítette, nyilván pártatlan tanulmányokról van szó, és a kutatások megfelelő minőségűek az annak a tekintetében, hogy az 5G hálózatok milyen egészségügyi hatásokkal rendelkeznek az emberekre. Szerintem is nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, és az NB-nek is el kellene küldeni, és az NB véleményét is ki kellene kérni a témában. Ich bin der Meinung. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy itt azért van még szükség további fellépésre, hiszen az IKNEP az nem egy független szervezet, hanem egy magánlobbi szervezet, amely nem független az iparáktól. És a közeljövőben egy dokumentumot fogok közzétenni, amelyben az egyes bizottsági tagok összeférhetetlenségét fogom bemutatni és hát itt megkérdőjelezendő, hogy a, a 2015 a szenír vélemény hogyan is született, és mit is tartalmaz, hiszen itt eh, ikne tagok voltak eh, jelen ebben a munkában. Én szakember vagyok, és, és én azt láttam, hogy hogy nagyon sok jelentős tudományos munka, amely bebizonyította az elektromágneses sugárzás káros hatását, egyszerűen figyelmen kívül lett hagyva, és mivel ezt látom, e, hogy például a DNS-re gyakorolt károk fel sem merülnek őt, miközben tudjuk, hogy, hogy nagyon sok esetben a károsodás bizony puha sejtrészekben jelenik meg, és a jelentés itt össze keverte vagy egy kalap alá vette a károsodás különböző formáit, és a jelentés végül olyan következetesen jutott, hogy nem világos, egyértelmű a tudományos háttér, az eredmények nem egyértelműek, mi nem tudunk itt mit tenni, de úgy gondolom ez így elfogadhatatlan ebben a formában. És a bizottság válaszának utolsó bekezdését is bírálni szeretném. Ez nem igaz, hogy az 5G hálózat esetében csökken a sugárzás mértéke. Például az Egyesült Államokban 2 wattról 20 wattra emelték a sugárzás küszöbb értékét. Igaz, hogy bitenként kevesebb energiát használ az 5G hálózat, de sokkal több bit utazik egy ilyen hálózatban, így tehát a sugárzás nem csökken az 5G bevezetése után sem. És a frekvenciák esetében is különbséget kell tennünk, de nem akarok ilyen részletekbe belemenni, de az 5G esetében ugye új frekvenciák kerülnek használatba, de minden esetre itt, itt valóban egy dogmáról beszéltünk az említett tudományos bizottság esetében, egy dogmáról beszéltünk, amelynek értelmében csak hő által ki, hő által gyakorolt sugárzás lehet káros, másfajta sugárzás nem lehet káros. Ez nagyon sok tudományos munkában azonban már megcáfolásra került, ez így ebben a formában nem igaz, ez csak egy dogma. A jelenlegi küszöbb értékeknek is és a felülbírálta lenne szükséges, hiszen már így is tapasztalunk károsodást ilyen küszöbértékek mellett és az NTP, NTP, az úgynevezett NTP tanulmány az Egyesült Államokban kimutatta, hogy hímnemű patkányok esetében karcinogén rákeltő hatása volt a sugárzásnak, még hogyha a küszöbértéket nem is lépte túl a kísérletekben alacsonyabb és magasabb sugárzási szintnek is kitelték a patkányokat. Ezt megismételték ezt a kísérletet Olaszországban, és ugyanazok az eredmények születtek. És hasonló eredmények várhatók az embernél is, azaz a tudományos háttér, a tudományos eredmények egyértelműen a jelenlegi küszöbértéken belül is ártalmas az elektromágneses sugárzás, Éppen ezért azt gondolom, hogy ezek a petíciónak mindenképpen helyt kellene adni, és utána kellene járni ennek a kérdésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én szeretnék most nem elnökként, hanem képviselőként szót kérni, és két kérdésre fordulnék a bizottsághoz. Következőket kérdezném a bizottságtól. Ahogyan Vince úr is elmondta, senki sem vitatja az új technológiák hasznosságát, de elővigyázatosnak kell lennünk. Az emberi egészségre gyakorolt hatása az új technológiáknak bizony vizsgálandó és kérdéses. Tehát kérdeznem, hogy van itt meggyőző eredmény, eredményű, meggyőző bizonyíték arra, hogy az 5G hálózat bevezetése nem fogja az egészségét bizonyos sérülékenyebb csoportoknak, például a gyerekeknek károsítani. Vagy fordítva, van-e bizonyíték arra, hogy igen, ez károsítani fogja ezt. Tehát szeretném, ha itt most minden kristálytiszta lenne, és eh, egyértelmű lenne az információ. Tehát a bizottsági közlemény nem kötelező jelleggel bíró dokumentum, de ha jól értem, ha az új iránymutatások megszületnek, akkor lehet, hogy újra gondolja a bizottság az ajánlásait. Az az, az IKNERP jelentés az eredményekre vár a bizottság. Jól láttam ezt? Igen. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ez egy nagyon tudományos kérdés, és a tudósok, szakértők nagy része arra jutott, hogy a jelenlegi eredmények nem bizonyítják egyértelműen, hogy bizonyos kockázati csoportok, bizonyos sérülékenyebb csoportok veszélynek lennének kitéve, és az egészségüket károsítaná ez az új technológia. Amíg az ajánlásokban lefektetett küszöbértékeket betartják. Egyenlőre az új technológiával, az ötkével kapcsolatban nagyon korlátozottak a bizonyítékok, az eredmények, amelyek rendelkezésre állnak. Egyenlőre ugye nem került alkalmazásra széles körben ez a technológia, ezért nincsenek megfelelő vizsgálatok sem. És most már egyébként már csak heteket kell várnunk, hogy az új eredmények e, nyilvánosságra e, kerüljenek, már tavaly a tudományos folyóiratokhoz eljutottak, és ellenőrzés alatt állnak, tehát bármelyik pillanatban, napokon belül közé fogják tenni a nagyközösség számára, és elérhető lesz az új jelentés, és így már csak heteket kell várnunk, hogy újra láthassuk, újra értékelhessük a szakértő tudományos eredményeket. Tehát, ha jól értem, ha jól értem, minden rendben zajlik, minden rendben történik, az 5G hálózat egyelőre még széles körben nem került bevezetésre, éppen ezért egyelőre nincsenek még konkrét kézzelfogható eredmények arra vonatkozóan, hogy bizonyos csoportokat, például a gyerekeket károsan érintene az új technológia által kibocsátott sugárzás. De ez, ez a bizonyíték, vagy ez az eredmény azért nem áll rendelkezésünkre, mert hogy még az 5G hálózat nem került alkalmazásra. A bizottság most várja az IKLI új jelentését, és az eredmények eh, fényében fog új vizsgálatokat elrendelni, vagy új ajánlásokat, a határértékeket megállapítani. És ezért kérdezek le még egyszer, mert itt nagyon technikai jellegű kérdésekre van szó, döntést kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy a petíciót nyitva hagyjak-e vagy sem, ezért kérdezem ilyen konkrétan, mert fontos döntést kell hoznunk. Én jogász vagyok, nem pedig távközlési szakember. Tehát itt most egy alapos kockázat elemzése kerül majd sor, hogyha a tudományos eredmény az iknitől megjelenik, amelyet, mint mondtam, napokon belül, egy-két héten belül várhatunk. A bizottság számos tudományos programon keresztül már támogatja az ide vonatkozó kutatásokat, az elektromágneses sugárzás hatásainak kutatását már korábban, a korábbi programozási időszakban is jelenleg is támogatja a Horizont 2020 keretén belül is támogatja a bizottság ezeket a kutatásokat. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a tisztázást. Tehát hallottuk a bizottság álláspontját, a képviselők is szót kaptak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A szocialisták, a zöldek, a néppárt eh, mind azt kérték, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. Az elnök ezért azt javasolja, hogy igen, hagyjuk nyitva a petíciót, és eh, kérjünk új tájékoztatást a bizottságtól. Kérjük, hogy informáljanak bennünket minden új eredményről, vagy minden új fejleményről. Az IKNIP jelentés eredményeiről számoljanak be, amint hallottuk, ugye pár napon belül, vagy egy-két héten belül ez meg fog történni, és bármiféle hatásolmány vagy tudományos munka eredményéről számoljanak be, hogyha bármiféle eh, érdemleges eredmény születik az elektromágneses sugárzás hatásaival kapcsolatban. És kérjük hogy a bizottsági programokra, bizottsági lépésekről is számoljanak be nekünk az 5G technológia kapcsán. Hogyha jól értettem, a bizottság már jó ideje kutatásokat végez, vagy kutatásokat támogat az elektromágneses sugárzás kapcsán, de az 5G kapcsán kérnénk, hogy az új eredményekről számoljanak be, se csak a hatástanulmányokról, a de nem csak a rizikó csoportokra gyakorolt hatásáról ugye születtek hatástalományok, ezekről számoljanak be, és minden más eredményre, ami az 5G kapcsán kutatások során felmerül. És hogy a szocialisták kérték, szeretnénk ezt a kérdést tovább utalni az ENVI szakbizottsághoz is, hiszen ők illetékesek ilyen kérdésekben, az egészségügyi kérdésekben, itt a parlamentben ők az illetékesek. És akkor következik a következő napirendi pontunk, a 21-es napirendi pont. Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo spanyol állampolgár által benyújtott 77 2019 es számú petíció National Nemzés Project Association nevében lett ez benyújtva a cannabis használatának szabályozására, és akkor megadom a benyújtónak 5 percben a szót, hogy számoljon be petíciójára, utána a képviselők, a bizottság kap szót, és két percben még lezárásképpen a benyújtó ismét szót kap. Hallanak, hogy köszönöm szépen. Én a Nemzeti Nemezés Projekt Egyesületet képviselem a kanabisz használatának kérdésében Spanyolországban egy jogalkotási kezdeményezés született Spanyolországban képviselő, egy képviselőcsapat részéről, hogy foglalkozzanak a kanabisz használatának szabályozása által érintettek helyzetével. A 000176 os törvény 2019-ben az ENSZ 1961-es drogellenes egyezményével összhangban határozza meg a kanábisz használatának szabályozását, és meghatározták azt is, hogy vannak bizonyos betegcsoportok, akiknél a kezelést nem tudják hatékonyan gyógyszerekkel ellátni, vagy a fájdalmat csillapítani, és az ő esetükben legalizálnak a kanabisz használatát, és ez összhangban áll az ENSZ egyezménye, és a vonatkozó uniós jogszabályokkal is összhangban van, és hiszen a nemzeti jogalkotásnak kötelező jellege figyelembe kell venni a vonatkozó uniós jogszabályokat is. Elnök asszony, elnök asszony kérik, hogy kicsit lassítson a benyújtó. A spanyol hatóság, amely az alapjogok védelmét biztosítja Spanyolországban, tudományos támogatásban fog részesülni, hatástanulmányokat fognak készíteni számukra amelyek a kanabisz hatásáról, használatáról fognak információkat nyújtani, hogy jobban értse mindenki, hogy miért fontos bizonyos esetekben a kanabisz használatának eh, megfelelő szabályozása a és engedélyezése, hogy legálisan használják bizonyos betegcsoportok esetében, és fontos azon protokollok kidolgozása, amelyek biztosítják, hogy ezek a betegek hozzáférjenek a számukra enyhülés nyújtó szerekhez, így a kanabiszhoz is. A DNS-re gyakorolt hatások bizonyos betegcsoportok, sérülékenyebb csoportokra gyakorolt hatásokat hatástalományokban vizsgálják, de meg kell különböztetnünk ezt a fajta kanabisz használatot az illegális kábítószer használattól. Fontos, hogy a kanabisz tartalmú gyógyászati célú szerek Spanyolországban eh, megfelelő szabályozásra kerüljenek a 17-19 évvel ezelőtti szabályozás eh, felülvizsgálatára kerüljön sor eh, vannak, akik ugye már fiatal koruk óta küzdenek olyan betegséggel, amely esetében a kanabisz megfelelő kezelést tud nyújtani, és fontos, hogy megvédjük az ő jogaikat, hogy élhessenek ezzel a fajta kezeléssel. A cél ezen kívül pedig az, hogy fellépjünk a droghálózatok ellen, és a cannabis használatát illegálisból legálisra változtassuk a betegek esetében, és ennek természetesen egyáltalán fontos az, hogy másképp értékelje a társadalom vagy egy ország a, a kábítószer használatát, hiszen sok esetben a karabisz használatát fiatalokhoz kötik, akik rekreációs céllal, szabadidejükben, szórakozásból élnek ezzel a szerrel, ez az általános kép, de itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy betegek esetében egész másfajta alkalmazásra is sor kerülhet, e, és ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy a fiatalok edukációjával is foglalkoznunk kell, és biztosítani kell azt is, hogy a fiatalok is megértsék, hogy pontosan milyen esetekben hasznos a használat, és fontos, hogy az általános negatív is változzon. De nem szabad egy kalap alá venni valamennyi kanabisz használót. Itt fontos, hogy a, egyébként más drogoktól is függőket megkülönböztessük a betegként kanabisz kezelésben részesülőket. A legtöbb fiatal, aki drogfüggő volt, és eh, rehabilitációs programban vesz részt. Általában azért kerül oda, mert elítélték őket illegális droghasználatért. És e, ugyanakkor fontos lenne, hogyha legális módon is saját kezdeményezésre is hozzájuthatnának e, drogprevenciós programokra vagy leszoktatási programokhoz. Elnök, sajnos a végére kell érni lassan a prezentációjának, és kérjük, hogy egy kicsit lassabban olvassa azt fel. Tehát, amint a kanabis használata Spanyolországban megfelelően szabályozásra kerül, derogáció, egy mentesítés kerülne bevezetésre a régi törvény az 1967-es törvény alól mentességet élvezének bizonyos csoportok, és legálisan használhatnak a kanabiszt. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót a bizottság képviseletében Edith Hoffenek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet életi Zeránő Hidalgo urat is a petícióért. Nyilván tudják, hogy a kanabiszt környező vagy övező vitáknak mi nagyon is tudatában vagyunk, tisztában vagyunk ezzel a problémával. Agnes Matthew-nek, a kollégámnak is meg fogom adni a szót. Én most csak két fontos dolgot szeretnék megemlíteni. A nemzetközi drogellenes egyezmények az Európai Unióban is alkalmazásra kerülnek. A a két ENSZ drogellenes egyezmény, az 1961-es és az 1971-es egyezmény által illegálisnak tekintett drogok az Európai Unióban is illegálisnak számítok. kábítószerek, így a cannabis is az egyezmények megfelelően az Európai Unióban is illegális a kannabisz használata, de vannak kivételek, az egyik a tudományos célú, a másik pedig a gyógyászati célú felhasználása a kannabisz, illetve maga a növény, a vadkender ipari célokra vagy kertészeti célokra felhasznált az Európai Unión belül is. Emellett azért a tagállamok drogpolitikája, megközelítése nagyon is eltérő lehet, az uniós hatáskör itt igen csak korlátozott eddig a tagállami megközelítések a kanabisszal kapcsolatban eddig mind tiszteletben tartották az ENSZ egyezményének előírásait egyetlen egy tagállamban sem legalizálták a kanabiszt rekreációs célokra, de gyógyászati célok tekintetében nagyon eltérő a tagállamok megközelítése. A Peti Szakbizottságban vagyunk, ezért szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az Európai Bizottság az EU-s stratégiát most újra értékel 2012-től 2020 végig érvényes a jelenlegi drog stratégiája az Európai Uniónak, hogyha önök érdekeltek ebben a kérdésben, akkor szívesen vesszük az önök, illetve a petíciót benyújtónak a, a hozzájárulását ehhez a folyamathoz. Nyilvánvalóan a folyamat során megvizsgálják a kanapisz, eh, értékelését is, felhasználását is, de az ENSZ egyezmény az elő, irányadó, amelyet be kell tartanunk, és akkor a Szanté Főgazgatóság részéről Agnes Matyó kollégámnak adnám még meg a szót. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném elmondani, hogy milyen szabály környezetben beszéltünk Karabészről. Az Európai Uniónak egy nagyon szigorú jogszabályi háttere van a karabisz használatával kapcsolatban. A gyógyászati célú kanabisz esetében is szigorú szabályokat kell követnünk, nem indokolt, hogy ezt másképp kezeljük. A kanabisz alapú termék esetében ugyanúgy kell eljárni, mint bármilyen más gyógyászati termék esetében. Biztosítani kell az engedélyezéshez a gyártó számára, hogy garantálják a biztonságot, és megfelel a különböző minőségi előírásoknak ez a gyógyászati termék. Úgy gondolom, hogy a, a, a a farmakovigilánciai előírásoknak megfelelően jelenleg nem teljes mértékben engedélyezhető, illetve nem lehet bizonyítani. Egyértelműen a, de két betegség esetében, izombénulással járó betegségek esetében lehetséges cannabis tartalmazó gyógyászati termékeket és megfelelő indikáció esetén legálisan alkalmazni. Itt beszélt egy, egy ügynökségről is, a petíció benyújtója az mr ról a gyógyszer ügynökségről, amely igen innovatív gyógyászati eszközöket, termékeket is támogathat, és volt is egy olyan termék, amelyet ennek nyomán az Európai Bizottság is engedélyez. De ugyanakkor tagállami hatáskörbe tartozik az, hogy egy kanabisz, alapú kanabisz tartalmazó gyógyászati termék egyáltalán a gyógyászati, általános gyógyászati termék szabályozás alá esik-e, vagy sem a, a gyógyszerekre vonatkozó szabályozás nem minden esetben megfelelő, és ettől el lehet akkor térni indokolt esetben. És ugyanakkor az egészségügyi szakemberek mérlegelési köre az, amely az indikációt meghatározza, és nekik kell szigorú ellenőrzés alatt tartani az alkalmazását adott esetben eh, egy bizonyos beteg számára a cannabis tartalmú gyógyszer gyújtását. Tehát eh, hát van egy cannabis alapú vagy cannabis tartalmú gyógykészítmény, akkor a tagállam dönt arról, hogy az általános gyógyszerekre vonatkozó jogszabályokat eh, alkalmazza erre, vagy pedig eltér ettől, és más módon vezeti be és engedélyezi konkrét betegségben, konkrét beteg számára, konkrét egészségügyi ellenőrzésre egy adott eh, cannabis tartalmazott termék alkalmazását. Az, eh, az egészségügyi szolgáltatásoknak a szabályozása, szervezése, felépítése egyértelműen tagállami hatáskörbe tartozik, így tehát Spanyolország illetékes adott esetben a, a szabályozás tekintetében megadom a szót Szaliva úrnak. Úgy gondolom, hogy amikor CBM-ről van szó, kanabisz, kanabisz olajtartalmú eh, termékekről, akkor úgy gondolom, hogy mindenféle eh, hatáskört a tagállamok kell gyakorolniuk, akár a hozzáférés, akár az engedélyezés tekintetében. Eh, február 13-án az Európai Parlament tavaly 2019-ben elfogadott egy állásfoglalást a, a cannabis gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatban az adott esetben, ha más forgalomban lévő gyógyszerek, gyógyászati termékek nem tudnak kezelést biztosítani egy beteg számára, akkor igenis legyen legális a kanabisz, a kanabisz olaj tartalmú termékek használata. Fontos lenne itt a harmonizáció a tagállamok között, annak érdekében, hogy uniós szerte a betegek profitálhassanak a kanabisz tartalmazó termékek jótékony hatásában, hiszen nagyon sok esetben a szenvedésüket enyhíthetné ez a szer. Köszönjük szépen, Vince úr. Én is azzal kezdeném, hogy, hogy az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást tavalyi év februárjában, év elején a gyógyászati célú kanabisz használatról, amely arra hívja fel a tagállamokat, hogy vizsgálja felül a jogszabály hátterét, a kanabisz tartalmú termékek alkalmazása esetében akkor, hogyha megvan a tudományos bizonyíték arra, hogy ezek nem okoznak függőséget, és más gyógyszerre, gyógyászati terméket nem érhető el az a hatás, amelyet a kanabis tartalmú termék elérhet a panaszok enyhítésében. Értjük, a, fontos az uniós bizottsági megközelítése a kérdésnek, de ez akkor is tagállami hatáskörbe tartozik. Én nem látom, hogy hogyan lehetne ezt uniós szinten harmonizálni ezért a néppárt nevében mi inkább azt támogatnánk, hogy ezt a petíciót zárjuk le. És akkor két percben megadom még egyszer a szót a petíció benyújtójának. Köszönöm szépen. 2015-ben mennék vissza az ENSZ jelentésére, a és ott arról volt szó, hogy a drogok elleni küzdelem addig folytatott formájában kudarcot vallott, és hogy új stratégiát kell kidolgozni. Az Európai Unió egy nem kötelező érvényű állásfoglalást fogadott el az elmúlt évben. Én ezért kérem a tagállamokat, hogy, hogy 5-6 ember kijelölésével nemzeti hatóságokat hozzanak létre, így az Európai Unió teljes területén közös erőfeszítéssel lehetne tenni ebben az ügyben, így a tagállamok együttműködhetnek, de ugyanakkor nemzeti szinten is lenne egy fórum, akár Spanyolországban, akár más országokban, ahol foglalkozhatnának ezzel a kérdéssel, illetve unió szinten, tehát ezek a szakemberek együttműködhetnének, és állásfoglásokat fogadhatnának el tehát itt az lenne az elképzelés, hogy nemzetközi együttműködés biztosunk az unión belül, a tagállamok között, azért, hogy megoldásokat kínáljanak betegek számára, akiknek nem tudnak más módon segítséget nyújtani. Köszönjük szépen a petíció benyújtójának, hogy eljött ma hozzánk. Most tehát hallhattuk a petíció benyújtóját, a bizottságot, meghallgattuk a különböző frakció képviselőit is hallhattuk. miután a petíció benyújtom, most először jár ilyen állunk, szeretném elmondani neki, hogy a különböző politikai frakciók véleménye alapján is hozzuk meg a döntésünket. Itt ugye a néppárt azt kérte, hogy zárjuk le a petíciót, a szocialisták azt kérték, hogy hagyjuk nyitva. Itt akkor az elnök javaslata az alapján, amit a bizottságtól hallhattunk, ugye elmondhatjuk, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik a alkotás ezen a területen, a cannabis eh, esetében az Unió biztosítja ezt a lehetőséget a tagállamok számára, hogy saját mérlegelésük szerint hozzanak törvényeket a cannabis alkalmazására kapcsolatban. Mi egy nem kötelező érvényű fogadtunk el a tavalyi év elején, februárban, 2019. február 13-án fogadta el az Európai Parlament ezt az állásfoglalást a cannabis gyógyászati célú alkalmazására, de mégis én azt ajánlanám, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Szeretném ugyanakkor figyelmét felhívni a benyújtónak arra, hogy az Európai Parlament foglalkozott a kérdése, egy állásfoglalást fogadott el, tehát mi már ezt a kérdést kezeltük, mi ennyit tehetünk, a parlament ennél többet ebben a témában nem tud tenni. Mi elértük a hatáskörünk határát, elfogadtuk ezt az elsfoglalást, és köszönjük ennek, hogy eljött, és köszönjük a bizottságnak és a hozzászólásának. Um, Térjünk át a 22-es napi rendi pontra. Négy petíció benyújtó van ezzel az ügyel kapcsolatban. a 291, 2018, 11, 24, 15, 18, 2019, 4, 35, 2019. Spanyol, olasz és brit állampolgárok nyújtották ezt be. A cél az, hogy csökkentsék az áfát, és tiltsák be a 21%-os áfát az egészségügyi betétekre vonatkozóan. Úgy tűnik, hogy a petíciók benyújtójuk közül Senki sincsen itt jelen, úgyhogy most megadom a szót a bizottságnak, a DG Justnak, Ábra Olibéra úrnak. Kérem. Köszönöm szépen, angolul fogok hozzászólni. Nincsenek itt a petíció benyújtói. Most emlékeztetnék arra, hogy azt kérik, hogy a pink text, tehát a rózsaszín adót tiltsák be az Európai Unióban, legalábbis az első petícióval kapcsolatban. Ők azt mondják, hogy a nők többletköltséget kell, hogy elviseljenek a, csak a nőket érintő termékek forgalmazásával kapcsolatban, és különbség van a férfiak hasonló termékeihez képest. Nos, ezt én egy általánosabb összefüggésben szeretném most megnézni a nők és férfiak közötti egyenlő esélyek elve természetesen nagyon fontos, és a fontosabb kérdésről a konkrét áfa tételekről a kollégám fog majd beszélni. 2004 113-as irányelv az, amely megtiltja a közvetett és a közvetlen megkülönböztetést, ami a termékekhez való hozzáférést és azok forgalmazását illeti. Az első petíció példáját követvén figyelembe kell vennünk azt, hogy az a tény, hogy egy termék konkrétan csak férfi termék, mondjuk egy borotva, kék színű borotva. Nos, az a tény, hogy ez a borotva olcsóbb lenne, mint egy rózsaszín hasonló borotva, amely női termék lenne, nem jelenti azt feltétlenül, hogy itt diszkriminációról beszélünk a nemek szerint az irányelv értelmében. Ez csak akkor igaz, hogyha ugyanazt a terméket más áron kínálják nőknek és férfiaknak. De, mint már mondtam, ez csak egy bevezető volt, most pedig megadom a szót, ha megengedi elnökasszony a kollégámnak a Taxud részéről. Köszönöm. Roberto Micheletto kapja meg a szót. Köszönöm, hát én férfi vagyok, és elnézést, hogy a nőket érintő megkülönböztetésről van itt szó. Sajnos csak én magam vagyok, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, ezért vagyok én itt. Sajnos azt tudom elmondani, hogy a 2006-os 112-es áfa irányelv 98-as cikke és a hármas melléklet sorolja fel azon termékeket, amelyekkel kapcsolatban csökkentett áfa alkalmazható. Az ott szereplő termékekkel kapcsolatban engedélyezzük a tagállamoknak azt, hogy alacsonyabb áfát alkalmazzanak. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt az alacsonyabb áfát alkalmazzák, mások viszont nem élnek ezzel a lehetőséggel, és nem alkalmazzák az alacsonyabb áfát. Értem, hogy ez egyfajta különbözőség, de ezt az irányelv lehetővé teszi. Az Európai Bizottság 2018. januárjában tett egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne átgondolni a csökkentett áfa kérdését. A 98-as cikk víziója eléggé egyértelmű, és kimondja azt, hogy a tagállamok csökkentett áfát alkalmazhatnak az 5%-nál alacsonyabb százalékot is, tehát akár azon a százalékon, amelyet a petíció benyújtója kérte. Nem tudom, hogy a tanácsnál mi lesz ezen vitának az eredménye, de egyelőre nem lehet nulla százalékot alkalmazni. A tagállamok a csökkentett áfát alkalmazhatják bizonyos termékekre, amennyiben szándékukban áll ezt a csökkentett áfát alkalmazni. Elnök, köszönöm szépen. Most megnyitom a szót, a szakbizottsági tagok is hozzászólhatnak. Tolja képviselő. Petitione. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy örülök, hogy kettő olasz polgár is benyújtott petíciót ebben a témában. Szerintem ez a petíció nagyon fontos, jogos problémát vet fel. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek már használták kihasználták azt a lehetőséget, hogy csökkentsék a rózsaszín adót, viszont sajnos az én államom, az én, tagá, én hazám nem tette ezt meg. Én azt gondolom, hogy a bizottság vagy az Európai Unió nem adhat ebben a témában konkrét iránymutatást, ugyanis ott van az irányelv, amely szabad kezet ad a tagállamoknak. Jó lenne, és ezt szeretném kérni, jó lenne, hogyha az Európai Bizottság jeleket küldene, meg kérné a tagállamokat, javasolná a tagállamoknak, hogy vannak olyan jó gyakorlatok, amelyeket már egyes tagállamokban alkalmaztak, jó lenne ezt máshol is alkalmazni. Második dolog, ugye rózsaszín adóról, vagy tampon adóról szoktunk beszélni, ez egyáltalán nem másodlagos kérdés mind, mind betétek, mind tamponok esetében olyan eszközökről beszélünk, amelyeket muszáj használni, amelyek esetében nincs lehetőség a választásra. Tehát higiéniai termékeknek nevezzük őket, de hát mindenképpen megvásárolandó termékekről van szó. Vannak olyan országok, ahol ezek nagyon sokba kerülnek, és a kevésbé tehetős családoknak nehézséget jelent ezeknek a megvásárlása. Esetleg az irányelvnek a felülvizsgálata is jó ötlet lehetne, át lehetne vizsgálni az irányelvet. Én tudom, hogy ez nem fog rövid idő alatt megvalósulni. Én nőként gondolok a családra, gondolok az, any- az anyaságra, gondolok a pelenka vásárlásra, tudom, hogy mivel ezek nagyon drága dolgok, így problémát is jelenthetnek a alapításnál. A tisztelt elnök asszony azt javasolnám tehát, hogy a bizottság kérje meg a tagállamokat, hogy nézzék meg a jó gyakorlatokat. Elnök, köszönöm. Vince úr. Én Nagyon köszönöm a kollégának ezt a magyarázatot, ezt a javaslatot. Nagyon jó, hogy ezt ön javasolta. Mi szakbizottságként egyet tudunk érteni ezekkel a javaslatokkal. Lezárjuk-e vagy nem ezt a petíciót, ez a kérdés? Nem tudom. Nem tudom én inkább azt javasolnám, hogy maradjon nyitva ez a petíció, és kövessük a kolléganő által elmondottakat. Maradjon nyitva a petíció, és meglátjuk, hogy a bizottság hogyan reagál erre. Én azt gondolom, hogy itt igazából a tagállamok tudnak változást eszközölni. We are in total agreement. Teljesen egyetértünk. Patricia Tójával, és az SND azt javasolja, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Elnök, Danuka képviselő. Igen, mi is támogatjuk ezt az ajánlást, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, de további részleteket szeretnék hallani a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű termékeket lehet felvenni erre a mellékletre, a 2006-os irányelv mellékletére. Vannak-e tanulmányaik, vannak-e javaslataik erre, kap, erre vonatkozóan? Kosa úr. Köszönöm a szót, nagyon rövid leszek. Egyetértek az előző hozzászólásokkal, és én is azt szeretném hangsúlyozni, nyilvánvaló, hogy az európai, is, európai jogokat ismerő szeg, személyek ö, ezt fontosnak tartják ezt a témát, és általános jellegű, hogy nyitva kell hagyni. Felhívom a figyelmet, hogy pici azért veszélyes ez. Nyilván teljesen jogos, hogy nőként élők szólnak hozzá, a női élet hozzátartozói, tehát a női életmódhoz hozzátartozik az ilyen eszközök megvásárlása de abban a hibában elsünk be, bele, hogy más csoportokat előre teszünk. Tehát az ő döntésük, hogy, hogy például, például mondom a fogyatékossággal élők helyzetét, különböző gyógyászati segédeszközöket használó személyek óriási csoportjai jönnek, és szívesen hozzászólnának, hogy mit tudnánk tenni az ő érdekükben is. Tehát megfelelő mértéktartása szólítok fel mindenkit. Muchísimas gracias. Pues después de haber escuchado a la comisión y a los miembros de esta comisión. szépen. Nyitva hagyjuk ezt az ajánlást. és a bizottságtól kapunk tájékoztatást arról, hogy a tanács az ÁFA rendelettel hogyan jár majd el. Köszönöm szépen. 23-as napi rendi ponthoz értünk. Ez az EU jog monitorozásáról szóló vélemény Ruiz de Vessa képviselő az előadó az SND részéről. Ő késik, mert Spanyolországban vihar volt, úgyhogy vagy Szaliba úrnak adom meg most a szót, aki elmagyarázza nekünk ezt a véleményt, vagy pedig elhalasztjuk fél háromig. De mindenki tudja, hogy nagyon sok minden van a napi rendünkön ma. Úgyhogy ezért szeretném, hogyha nagyon szigorúak lennénk. De Szelibe úrnak most megadom a szót. Dominik Ruiz de Vesa nevében felolvasom az ő jelentését. A vélemény célja, hogy ötleteket javasoljon azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós jogot 2017-18-ban hogyan, annak végrehajtását hogyan monitorozták. A petíciós jogot nagyon fontos eszköznek tartja a parlamentben az állampolgárok részére, és ez az egyik legegyértelműbb, leghozzáférhetőbb mechanizmus, amelyel fel lehet hívni a figyelmet az Európai Uniós jogalkalmazásával kapcsolatos problémákra. Egységesen lehet ezt a jogot alkalmazni, és az európai jogot egységesen kell alkalmazni, ez nagyon fontos ahhoz, hogy hatásos legyen az európai jog. Egyre több petíciót nyújtanak be a polgárok az Európai Uniós jogalkalmazásával kapcsolatban, 2018-ban volt a legnagyobb ezek száma, 3850 2011 óta, és a szubnacionális egységek által benyújtott petíciókat is ide számítjuk. Nagyon sok részletes vizsgálatot indítottunk ezek nyomán. Üdvözöljük az átláthatóságot a 2018-as jelentésben, és mint ahogy abból ott kiderül, a legtöbb kérésben valójában a bizottság nem nyit vizsgálatot, vagy nem tesz további lépéseket. Az, hogy a környezetvédelmi, a migrációs és a belső piaci vagy adózási kérdésekben nincsen további lépés, mégiscsak tudnunk kell, hogy ezen területeken érkezik a legtöbb petíció. A kérdés az, hogy hogyan lehetne a panaszok és a kérések között és a megoldások hiánya között valamilyen egyensúlyt kialakítani. Jövő kedden van a módosítók benyújtási határideje, délután háromkor, és ha minden megfelelően halad, akkor február 19-én fogunk szavazni szakbizottságban erről. Perfecto. Um, señor Kosa. Köszönöm, Kósa úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm Deveza kollégának a munkáját Sajnálom, hogy nincs itt, de remélem, hogy a néppárt részéről megtett hozzászólásom elérkezik hozzá. A néppárt árnyék jelentéstevőjeként néhány megjegyzést szeretnék tenni a véleménytervezethez. Az első, hogy a véleménynél elengedhetetlen, hogy a véleménytervezet az állampolgárok érintettségét és problémáit az állampolgárokat értő sértéseket vagy sérüléseket vizsgálja, és ezek orvoslására tegyen javaslatot. Ne engedjen teret a szövegszintű vagy nyelvezeti szintű politikai szóhasználatnak, szólamoknak. Túlzó, vélem, túlzó, hogy a vélemény tervezetben egy egész bekezdés, egész bekezdés szentel a jogállamiságnak, annak ellenére, hogy a petíciós bizottság feladata az állampolgárok panaszkezelése, és nem tartozik a körébe a jogállamiság vizsgálata. Fontosnak tartom a szubszidiaritás elmét, elvét, és hogy ezt tükrözze a vélemény. A jogsértések sok részét meg lehet oldani regionális vagy tagállami szinten, és erre kell törekedni hogy ez a véleménytervezetben is benne is legyen. Örömmel várom a közös munkát, és remélem, hogy kiegyensúlyozott véleménytervezet fog megszületni a jogi szakbizottság felé. Perfecto, muchas gracias. Aquí lo que haríamos... Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Most akkor Judy, tehát az utolsó pontnál tartunk, a véleménynél. Tehát azt kezdtem el mondani, hogy ennek a napirendi pontnak a végére értünk. Egy kicsit korábban fogjuk talán befeje, befejezni. Növesze úr nem volt, nem volt itt, Kósa úr szólalt fel, de nyugodtan helyezkedjen el, megvárjuk. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a szót. Én csak annyit szerettem volna elmondani, hogy ezzel a vélemény tervezettel kapcsolatban, hogy Ebben a véleménytervezetben benne van a bizottságnak az arra vonatkozó javaslata, hogy a közösségi jogot monitorozzuk, és ez egy nagyon fontos és nagyon jó pont ebben a véleménytervezetben. Valóban szükség van arra, hogy a petíciók száma és az ezeket érintő nyomonkövetés az transzparens legyen. Még annyit szeretnék mindehhez hozzáfűzni, hogy szeretném, hogyha ez a vélemény aláhúzná, kiemelni, hogy mennyire fontos a jogállamiságnak a védelme. És azt is szeretném, hogyha ez a vélemény kiemelni, hogy alkalmazni kell a közösségi jogot, és meg kell felelni a közösségi jognak. Szerintem ezek rendkívül fontos üzenetek, amelyeknek a véleménytervezetben van helyük. Normális helyzetben ezt nem kellene ennyire aláhúzni, de látható, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a közösségi jogot nem megfelelően alkalmazzák, ezért annyira fontos kiemelni, hogy meg kell felelni ezeknek a közösségi jogoknak, és az Európai Uniós polgároknak az elvárásait teljesíteni kell. Hogyha nem alkalmazzuk a jogállamiságot, hogyha nem hogyha vannak olyan tagállamok, amelyek nem felelnek meg a jogállamiságnak, az az egész Európai Unió imidzsének, képének ártani tud, és nacionalizmushoz és populizmushoz vezethet. Az a cél, hogy a jogállamiságot és az emberi jogokat megvédjük. Szerintem alapvető fontosságú kiemelni, hogy az elvárások, a polgárok elvárásai és a rendelkezésünkre álló eszközök közötti szakadékkal leszámoljunk. Fontos, hogy a polgároknak az aggodalmaival foglalkozzunk, azokat komolyan vegyük, oldjuk meg. A véleménytervezet jó lesz, csak mondjuk ki nagyon egyértelműen, hogy a közösségi jogot alkalmazni kell, így lehet ugyanis erős Európát létrehozni, amely védi a polgárait, és amely védi az olyan értékeket, mint a jogállamiság és az emberi jogok, amelyeket olyan sokszor fenyegetés ér. Legyünk egyértelműek, mondjuk ezt ki egyértelműen itt az Európai Parlamentben, Mondjuk ki, hogy az EU-s jog alkalmazását folyamatosan nyomon kell követni. Az elnök most pedig megadja a szót a következő hozzászólónak. Nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a, a véleménytervezet megírójának. Nagyon köszönöm. Ennek ez a véleménytervezet, ennek a véleménytervezetnek a tartalma prioritást jelent számunkra. Az alapelveket meg kell erősíteni. Én arra bátorítanám a polgárokat, hogy nyújtsanak be petíciókat, ugyanis így tudják a polgárok felhívni a mi figyelmünket egy-egy őket érintő témára, amelyet mi nagy figyelemmel tudunk megvizsgálni hogyha megvan a megfelelő hatáskörünk, akkor megpróbálunk nekik segíteni, vagy legalábbis megpróbáljuk elmondani a petíció benyújtójának, a polgároknak, hogy egy adott esetben nem tudunk, és miért nem tudunk beavatkozni. Köszönöm a véleménytervezet elkészítőjének, és nagyon köszönöm az árnyék előadóknak is. Szerintem a konklúziók nem mindig konklúziókat nem mindig értik jól, és nem mindig értelmezik jól. A transzparencia nagyon divatos szó manapság. Az állampolgároknak viszont nem csak divat miatt, hanem valóban tudniuk kell, hogy mi is történik az intézményeinkben. El kell számolnunk a polgáraink felé. A jelentéstevő transzparenciáról beszél, ez valóban fontos, ezt tényleg ki kell emelni, ugyanis, ahogyan ezt már mondtam, a polgárok ezt megérdemlik. Nagyon köszönöm, most pedig a bizottsági szó. Thank you very... Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a véleménytervezethez. Értem, hogy lesznek még módosítások, lesznek még benyújtva módosítók. A véleménytervezettel a jelenlegi formájában mi egyet tudunk érteni, ugyanis ez a véleménytervezet kimondja, hogy 2018-as jelentésünkhöz képest milyen előrelépéseket is eszközöltünk. Ugye itt a transzparenciáról van megint csak szó. Nem csak a tagállamokat nézzük, hanem megvizsgáljuk, hogy mi bizottság mit tettünk ezen a téren kapcsolatban. Hallottam egy pár megjegyzést, ezekre mi igyekszem gyorsan válaszolni, hogyha szabad. Először is az alkalmazás, az Európai Uniós jogoknak az alkalmazása, joganyag alkalmazása alapvető fontosságú. A joganyagot alkalmazni kell, ez prioritást jelent a bizottság számára. Amikor jogállamiságról van szó, látható, hogy mi is történik hogyan is reagálunk arra, hogy bizonyos tagállamokban a jogállamiságot fenyegetések érik. Nem szeretnék ebbe jobban belemenni. Ami a petíciókat illeti, rendkívül fontosnak tartjuk a petíciókat. Egyre több információt kapunk a petíciókról, az éves jelentéseket nyomon követjük, és nagyon örülünk, hogy ezzel a szakbizottsággal és a szakbizottság titkárságával ilyen jól tudunk együttműködni. Tudom, hogy van még hova fejleszteni az éves jelentésünket, szeretnénk a petíciókról a lehető legjobban beszámolni önöknek. Mert elhangzott, de én is szeretném elmondani, hogy a mm, bizottságnak van a legnagyobb szerepe a strukturális kötelezettségszegések esetében. Nem tudunk minden egyes egyedi esetet vizsgálni, ezért olvasható, ezért van az, hogy ahogyan a véleménytervezetben is olvasható, nagyon gyakran nemzeti szinten, helyi szinten más jogorvoslati lehetőségeket ajánlunk a petíciók benyújtóinak. Ugyanis egyrészt nincs meg a megfelelő erőforrásunk arra, hogy minden egyes petícióval egyesével foglalkozunk, másrésztről pedig az egyes állampolgárok ügyeit hatékonyabban meg lehet oldani helyi szinten, mi pedig Európai Bizottságként strukturális kötelezettségszegésekkel országszinten tudunk foglalkozni, nem pedig egyes egyéni szinten. Tehát a kötelezettségszegési eljárások úgy működnek, hogy ezek elég lassacskán oldódnak meg, a szubszidiaritás miatt van az, hogy vannak olyan ügyek, amelyeket helyi szinten a polgárokhoz közelebb jobban meg lehet oldani. Persze, hogyha nincs alternatív jogorvoslati lehetőség, akkor a bizottság foglalkozik a továbbiakban is az adott ügyjel. Nagyon örülök, hogy ezzel a szakbizottsággal, az önök szakbizottságával, a titkársággal együtt dolgozunk, a transzparenciát igyekszünk majd a jövőben növelni. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, nagyon köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak, és nagyon köszönöm a bizottságnak is a hozzászólásokat. Január 28-ig lehet benyújtani módosítókat délután 3 óráig. Ezzel a délelőtti ülést le is zárjuk, és 14 óra 30-kor folytatjuk.